kéri erről a szavazást. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezek lettek volna az elnök közleményei, és akkor rátérhetünk a tulajdonképpeni ülésre, illetve a napirend elfogadására. A napirendet az elnökök értekezlete a csütörtökű ülésén szeptember 10-én elfogadta, a eljárási szabályzat 137. cikkével összhangban, és ez a napi rend ismert is önök előtt, hiszen megküldtük önöknek azt. Mint látják, nagyon fontos kihívásokkal szembesülünk. Az elmúlt héten a biztosok meghallgatására is sor került, így